Le- Jó napot kívánok, kollégák! A mai napi rendünk első pontja a bizottság nyilatkozata 2014-es európai parlamenti választások témájában. Szeretném arra emlékeztetni a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban nincsen, e, e, nem lesznek hoz, spontán hozzászólások. Akkor meg is adom a szót Semet a biztos úrnak. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az európai parlamenti választások nagyon fontos pillanatai az Európai Unió életének, és a 2014-es választások egy különösen kritikus időszakban következnek be. A bizottság mindent megtesz azért, hogy az Európai Parlament legitimitását megerősítse. Ez az összes Európai Unió érdek, Európai Uniós intézmény érdeke, de természetesen és legfőképpen a polgárok érdeke is. A polgárok képviselete adja meg az Európai Unióban a parlament legitimitását. nagyon fontos lenne, hogy a polgárok jobban értsék, hogy miről is van szó, hogy többen elmenjenek szavazni, illetve, hogy a bizottság vezetősége, a bizottság a biztosok arányai jobban tükrözzék a választások eredményét. Barroso elnök úr arra kérte az európai politikai pártokat, hogy jelöltjeiket mi hamarabb jelöljék meg a bizottsági szerepekre is. Úgy vélem, hogy ha ez megvalósul, akkor az európai dimenzió még plastikusabbá válik. Ezt meg lehet tenni a szerződések megváltoztatása nélkül, hiszen a szerződés kimondja, hogy az Európai Tanács, amikor bizottsági elnököt jelöl meg, akkor az európai parlamenti választások eredményét is figyelembe kell, hogy vegye azt gondolom, hogy ezt a gyakorlatban is meg kell valósítani, azonnali hatállyal. Ami a nemek egyensúlyát illeti, bizonyára tudják, hogy a bizottság aktívan fellép a nemek közötti egyenlőség képviselet érdekében. A következő bizottsági elnöki poszt esetében is megfontolandó ez a kérdés – Nyilván nem ez a bizottság fogja eldönteni azt, hogy a következő bizottsági elnök hogyan cselekszik majd ebben a kérdésben. A 2014-es választások szempontjából szerencsétlen lenne, hogyha ö, romlana a helyzet a férfinői egyesúly esetében. Nos, Az 1967-es választási törvény értelmében egészen világosnak kell lennie, hogy mikor kerül sor pontosan az európai parlamenti választásokra, nem lenne szerencsés, hogyha ez megváltozna. Nagyobb demokratikus legitimitásra van szükség, európai szinten kell hozni a döntéseket. Azt hiszem, hogy ez az Európai Unió jövőjéről szóló viták középpontja. Az Európai Parlament szerepe alapvető fontosság ilyen szempontból. Köszönöm szépen. Grazie commissario. Ora la parola agli oratori. Gruppi politici, cominciando dal PP. Akkor most a, akkor most a frakció képviselő Kazini. Sí, grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állásfoglalás tervezet, amelyről szavazni fogunk, és ahogy ezt a ahogy azt a biztos úr mondta, három pontból áll. Egyrészt a választások időpontja. Nos, a javaslat azt garantálja, hogy nyár végén a bizottság már elkezdje a munkát. Nyilván elgondolkoznak azon, hogy ez, mik, hogy ez meg lesz-e, lehetséges -e, és említette biztos úr, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük a választások pontos időpontját. Nos, ami a politikai pártok kérdését illeti. Én egyébként politikai pártokról szeretek beszélni, nem politikai családokról. Nos, az alkotmány értelmében igazi európai politikai pártokat kell kialakítani, és azt gondolom, hogy erre a kérdésre oda kell figyelni majd a következő bizottsági elnöki poszt tulajdonosának. Azt hiszem, hogy a választásokon való részvétel csökkenése annak is betudható, hogy nagyon sokszor nem beszélünk az európai kérdésekről, csak a nemzeti problémákról. Tehát ezeket a belső politikai megosztottságokat kell félretenni. Fontos, hogy ne erről beszéljünk a választások előtt, hanem az európai ügyekről, kérdésekről, és tudatosítsuk az európai polgárokban azt, hogy számít a szavazatuk az európai ügyekben. Azt gondolom, hogy a bizottsági elnök személye adhat egyfajta vezető szerepet, és úgy gondolom, hogy a gazdasági válság is megmutatta azt, hogy mi itt a leglényegesebb kérdés, több Európára van-e szüksége, vagy kevesebbre. Az európai lakosságnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ők maguk döntsenek Európa kormányáról, a bizottság elnökéről. Ez nagyon fontos. A harmadik kérdés a bizottság összetétele. Nem csak a férfi-női arányra gondolok, hanem arra is, hogy a jövőben a biztosokat egy kvóta alapján válasszák meg, és ez, e- ezt az alapján választják, az alapján döntik el, hogy pontosan milyen a parlament összetétele azt gondolom, hogy éppen ezért az állásfoglalási tervezetet mindenképpen támogatnunk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szocialisták nevében Gualtieri úr következik három percre. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi válság nem csupán gazdasági válság. Politikai válságról is szól. Kapcsolódik ez egy ellentmondáshoz, a nemzeti politikai erőtér, illetve az európai kormányzati igény közötti ellentmondásról van szó, legitim, eh, demokratikus legitimitásra van tehát szükség európai szinten. Per questo la risoluzione che noi andiamo a votare Éppen ezért rendkívül fontos ez a mostani állásfoglalás tervezet. Elnézést kérek, kicsit kifulladtam. Preferirei proseguire dopo il prossimo intervento. Grazie. Folytathatnám a következő hozzászólás után. Jó, elnök! Akkor Duff úr következik. Az Alde nevében három perc. The uh, political party Egészen világos, hogy a politikai pártok képezik a transnacionális demokráciánk hiányzó láncszemét. És hogyha visszakarjuk fordítani a hanyatló trendet, ami a választási részvételt illeti, akkor európai politikai pártjainkat olyan szervezetekké kell alakítanunk, amelyek komoly kampányt tudnak folytatni, és amelyek hajlandóak politikai döntéseket hozni, és ideológiájukat nyilvánossá, világossá tenni, hogy megnyerjék a választásokat. Ez a folyamat azzal vehetné kezdetét, hogy felszólítjuk politikai pártcsaládjainkat, hogy vegyék fel a felelősséget, vegyék magukra, és vegyenek részt egy föderálisabb Európai Unió kiépítésében. A pártok vezetőjének kinevezése, mint bizottsági, illetve bizottsági elnök jelöltek, gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés logikáját követi. Ugye ennek a szerződésnek az alapján fogjuk Barozó úr utódját is megválasztani itt a parlamentben. A sikerünk mércéje az lesz, hogy a választási kampányt mennyire sikerül személyessé tennünk, és mennyire sikerül azt a közvélemény középpontjába állítanunk. Valamint az, hogy a komoly kérdésekben vitát bontakoztassunk ki, még a választások előtt, ilyen például, hogy milyen nemek közötti egyensúly alakul ki a bizottságban, az integráció sebessége és mélysége, a költségvetés mérete és struktúrája, valamint az Európai Uniós tagság, mint olyan. 2014 a lehetőségünk arra, hogy az európai demokráciát átalakítsuk. Fontos, hogy a parlament megragadja ezt a lehetőséget, mégpedig határozottan és magabiztosan tegye ezt. Köszönöm szépen. Grazie per... Köszönöm. A zöldek nevében Hefner úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Európa nem bármilyen alakzat, hanem ez egy demokratikus alakzat, egy demokratikus képződmény. És azt kívánjuk, hogy a világ legerősebb demokráciája legyen. És a demokrácia lényege, hogy a népből kell kiindulnia minden közhatalomnak. Erős intézményeket, erős döntéseket kell elérnünk, de az a lényeg, hogy megnézzük, hogy ez hogyan kapcsolódik a polgároknak az akaratához. Minél inkább tudjuk kötni a nép akaratához, ezt annál erősebb a demokrácia. Ma az a feladatunk, hogy az európai választásokat sokkal inkább az eddigieknél az európai politika meghatározójává tegyük. Az a fontos, hogy a polgárok felismerjék, az erős összefüggés az ő választási döntésük és az arra következő évek európai politikája és annak végrehajtása között. Tehát engedjék meg, hogy itt személyeskedje kicsikét, honnan jön Barózó úr, teszik fel az emberek a kérdést. Volt egy választás, megválasztották őt, de hát soha nem voltak jelöltek az Európai Bizottság elnökének posztjára a választásokon, úgyhogy a polgárok erre például azt mondhatják, mi világosan megmondtuk nektek, hogy ilyen politikát folytassatok, eh, és ti ilyet folytattatok? Nem. Az emberek választanak, de utána olyan dolgok történnek, ami nem áll a befolyásuk alatt. Úgyhogy e közötti hiányzó összefüggést kell megteremtenünk, erősítenünk, és ez kötelesség az európai politikai pártoknak. Az európai választásokat tényleg európai választásoká kell tenni, nem szabad, hogy nemzeti kampánycélokra használják fel őket. Európai jelöltekre, európai programokra van szükségünk. Ezt kívánjuk ezzel az állásfoglalási indítványjal hangsúlyozni. Azt szeretnénk, hogy a jövőben a politikai családok a választások előtt megmondják, hogy ki az ő jelöltjük a Európai Bizottság elnökének posztjára, tehát a mi közös Európánkban a legkiemelkedőbb, legerősebb posztra. Azt szeretnénk, hogy politikai platformokat alakítsanak ki, politikai víziójukat bemutassák a közös Európáról, és így adjanak arcot saját politikájuknak, és ez hozzájáruljon a politikai vitához és a politikai legitimáció erősödéséhez itt Európában. És azt is szeretnénk, hogy a jövőbeli bizottsági elnök legyen az akár nő vagy férfi, a választások eredményének fényében a korábban a politikai családok által kijelölt jelöltek közül kerüljön ki. Azt is szeretnénk, hogy a biztosok legalább 50%-ukban a jövőben a parlament tagjai közül kerüljenek ki. Ez egy további intézkedés lenne arra, hogy a polgárok befolyást gyakorolhassanak a bizottság összetételére és az európai politikára. Köszönöm. Grazie per il gruppo ECR. Köszönjük szépen, most pedig az ECR részéről Fox úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Cassini úrnak és a szakbizottsági kollégáknak az állásfoglalással kapcsolatos munkát. Sok jó javaslatot tartalmaz ez a dokumentum. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a következő választások eljárását javítanunk kell, fontos, hogy többen vegyenek részt a polgárok részéről a választások során. Támogatom azt a javaslatot, hogy májusban és ne júniusban kerüljön sor a választásokra, ezáltal a parlamentnek több ideje lesz vizsgálódni az új bizottsági elnök ügyében. Az Egyesült Királyságban emellett könnyebb lesz a májusi időponttal összekapcsolni az önkormányzati választásainkat is, ezáltal pénzt takarítunk meg, és növekedni fog a részvétel. Örülök annak a bekezdésnek, amely azt követeli, hogy az, Euró- hogy az Európai Parlamentből származzék a biz- biztosok fele, illetve egyetértek azzal, hogy töröltük ezt a szövegből. Emellett úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a tagjait csak is érdemük alapján kell kiválasztani, és a, nem az szerint, hogy férfiak-e vagy nők. Emellett nem támogatom, hogy az Európai Bizottság elnöke az a személy legyen, aki a kampányt vezeti. Úgy gondolom, hogy továbbra is a tanácsban képviselt tagállamoknak kell megválasztaniuk a bizottsági elnököt. És kérdezem a parlamenti képviselőket, Komolyan gondolják, hogy bizottsági elnökként egy szocialistát, úgy mint Martin Schulzot neveznek majd ki, bizottsági elnöknek csak azért, mert a szocialisták több szavazatot kapnak majd, mint a néppárt. Úgy gondolom, ez nem fog megtörténni, ezért az én frakcióm nem tudja támogatni ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig az EFT frakció részéről Egnyú úr következik. Jelen pillanatban kékkártyákat, kék, kékkártyás eljárásra nincs lehetőség, és spontán felszólalások sem lesznek, mondja az elnök asszony, tehát egy úr, egy perc. E quindi eh, la parola all'onorevole Nincs itt a képviselő úr, tehát Gualtier úr kap szót, nem, majd később kér szót, jó? Akkor Szonnegár úr következik a Gua nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én frakcióm támogatja azt a követelést, hogy a jelenlegi botrányos nemi összetétel a következő választási időszakban nem maradjon fenn. Hogyha az esélyegyenlőséggel kapcsolatos szavakat komolyan vesszük, akkor eznek a bizottság összetételeiben is tükröződnie kell. Úgy gondolom, hogy a mai állásfoglalás indítványról ezzel el is mondtam minden pozitívumot, amit lehetett. A javaslat azt tartalmazza, hogy a bizottság elnökét a politikai pártok kellene, hogy megjelöljék. Hát a kérdés az, hogy honnan jön ez az ötlet. Talán a polgároktól? Talán a Lisszaboni vagy Aténi tüntetőknek a tábláin volt ez rajta? Nem. Hát ez tőlünk érkezett ez a javaslat, és természetesen Barózótól, aki az Európai Unió helyzetéről szól beszédében is szólt erről. Ugyanakkor egy igazi demokrácia az alulról építkezik, ha a politikai pártok a bizottság elnökére jelölteket akarnak jelölni, hát ez szívük joga, erre a lehetőség megvan, ha tetszik Barozónak, ha nem. Ugyanakkor a nagy Európai Uniós demokratikus deficitet nem oldja meg az, hogy az európai politikai vitát megszemélyesítjük. Egész egyszerűen több demokráciára van szükségünk. Úgyhogy a mi frakciónk azt követeli, hogy olyan választási rendszert vezessünk be, ami biztosítja, hogy a politikai pártok a méretüknek megfelelő képviseletet kapnak. Ugyanis ez lenne egy olyan demokrácia, amely nem zárja ki az emberek bizonyos részeit a politikai képviseletből. Ugye azt mondtuk, hogy adózás nélkül ne legyen képviselet. Ez volt annak idején eh, a politikai jelszó. Mi ehhez hasonló követelést fogalmazunk meg. Az Európai Uniónak több demokráciára van szüksége, ez világosá kell, hogy váljon. La parole. Köszönöm. Most következik Gualtieri úr, három percre. Köszönöm, elnök asszony. Ott tartottam tehát, hogy az Európai Unióban nem csak gazdasági válság, hanem politikai válság is van. Ez egy ellentmondásból ered. Az ellentmondás a között feszül, hogy, hogy a politikában mennyire nyilvánul meg a nemzeti jelleg, illetve a válságból, válságból való kilábaláshoz szükséges európai politikák között. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen reformra van szükség, egy olyan reformra, amelyhez nem kell sem a szerződést, sem a másodlagos jogot meg, megváltoztatni. Nos, a parlamenti rezsimekkel kapcsolatban kell valamit tenni. Úgy gondolom, hogy az európai politikai pártoknak, amelyeket egyébként elismer a szerződés, nos, ezeken a pártokon keresztül kell megnevezni az Európai Bizottság elnökének, elnöki posztjára való jelölteket. Nos, ugye azt, hogy az Európai Bizottság elnökét a parlament választja, illetve hogy ezt, ehhez figyelembe kell venni a parlament összetételét, nem csak erre van szükség, hanem egy olyan reformra, amely, meg, amely lehetővé teszi az európai lakosság számára, hogy közvetlenül megválasszák az európai kormányt. Azt hiszem, hogy ez az igazi demokrácia, ez jelenti azt, hogy igazi politikai térré válnak az európai intézmények. Ez azt hiszem, csak, azt hiszem, hogy csak a demokratikus legitimitáson keresztül van értelme az európai kormányzásnak. Véleményem szerint a függ, a bizottság függetlensége legitim elvárás. A 17-es cikk a bizottság függetlenségéről szól, például azok, és utal a tanácsban a minősített többségi szavazásra és az európai parlamenti választások eredményére. Nos, egy normális, demokratikus rezsimben ez így történik. Tehát az európai kormány, illetve általában a kormányok ilyen öm, típusú megválasztása egyáltalán nem jelent ellentmondást. Legitimebb, erősebb és a polgárokhoz közelebb álló Európai Unióra van szükség, amely ezáltal jobban tud válaszolni a válság kihívásaira. És úgy gondolom, hogy ez a válság lehetőség is lehet és ez előre visz minket az integráció politikai útján. Köszönöm szépen, Sinclair képviselő. Nap ügyrendi kérdés? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem végtelenül ironikus egy demokráciáról, demokráciáról szóló vitában, hogy ez a parlament gyakorlatilag olyan szabályokat juttat érvényre, amelyek lehetetlenné teszik a vitát, se kékkártyás eljárás, se spontán felszólalások nincsenek, így tehát gyakorlatilag sokan nem is kaphatnak fel, felszólalási időt. Természetesen mi mindannyian 2014-ben indulunk a választásokon. A vita elején elmondta, hogy nem lesz catch the eye, nem lesznek spontán felszólalások, de előzőleg nem értesítettek bennünket arról, hogy kékkártyás eljárás sem lesz, ez ezt a vitát ellehetetleníti, és jól mutatja, hogy mi is az Európai Unió. Sokat beszélünk demokráciáról, de végül is lehetetlen szóhoz jutnunk, sőt, véleményünket nyilvánosságra juttatni. Köszönöm, Sinclair képviselő. Nos, az elején azt mondtam, hogy spontán hozzászólásokat nem terveztünk, mert a politikai csoportok, tehát a frakciók ebben egyeztek meg hétfőn, hiszen ez a kérdés hétfőn került fel, került fel a napirendre, így aztán a gyakorlatban az valósul meg, hogy minden egyes frakció egy szónokot jelöl meg. A függetlenek egyetlen jelöltet sem állítottak, és az elnök, a ülés levezető elnök dönt arról, hogy mikor lehet kék kártyát használni. Most pedig Semeta úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogyan Barroso elnök úr a State of the Union beszédében elmondta itt a parlamentben, szükség van egy európai nyilvános térre, ahol az európai ügyeket meg lehet vitatni európai nézőpontból szemlélve. Nem járhatunk el tovább úgy, hogy az európai problémákat nemzeti megoldásokkal, nemzeti vitákkal próbáljuk megoldani. A többéves pénzügyi keret nagyon jó példa erre. Ezért az Európai Bizottság nagyra értékeli az önök erőfeszítéseit, hogy az európai politikai folyamatot erősítsék, és lehetővé tegyék az európai polgárok számára, hogy igazi európai politikai szereplőkkel váljanak. Legyen szó az európai parlamenti választásokról 2014-ben, vagy ezen túlmenően más eseményekről. Az európai parlamenti pártok listavezetőjének, mint Európai Bizottsági elnöki jelöltnek a jelölés egy nagyon fontos lépés lenne. A biztosok kiválasztása szempontjából az a legfontosabb, hogy őket kompetenciájuk, európai elkötelezettségük és függetlenségük alapján válasszák ki. Az európai szerződés világos mechanizmust határoz meg a biztosok kiválasztása szempontjából. Ezen kereten belül az európai politikai pártok mindig megvizsgálhatják, hogy hogyan tudják biztosítani, hogy a legjobb személyeket jelöljék. A parlament meghallgatja az összes biztos jelöltet, és hozzá kell járulni a biztosok kinevezéséhez. Sok más egyéb elem is van, amelyekkel az európai intézmények, politikai pártok és a tagállamok is élhetnek, hogy előmozdítsák az európai projektet a lakosság körében. Mindannyiunkon múlik most az, hogy a megfelelő és néha akár bátor döntéseket is meghozzuk a 2014-es parlamenti választások előterében. Szem előtt tartva mindezt, az Európai Bizottság javaslatokat fog beterjeszteni, hogy növelje az Európai Unió demokratikus legitimitását. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos úr. Érkezett egy állásfoglalás tervezet, lezárom a vitát. Ma délben fogunk erről szavazni. Következő napi rendi pont a számbevőszék 2011-es éves jelentésének ismertetése. Dicevo che eh, è pre- Tehát a számvevőszék 2011-es éves jelentésének ismertetése következik de egyelőre várjuk a szemvevőszék elnökét, várjunk egy kicsit.